Rozpoczynamy głosowania. Kérem, kezdjük el a szavazást. Intvert asszonynak van egy ügyrendi felszólalása. Köszönöm, elnök úr. Csak eh, nagyon röviden szólnék az Afrikai Unió elnöke utáni beszédhez, eh, elnöke által előadott beszédhez. Egy nagyon fontos eh, esemény volt ez, és a ház vezetőségéhez